Uh, Kedves kollégák, kérem üljenek le. Viktor, te is. És kezdjük meg a nyolcas pontot. A kilences pont ma a partnerségi megállapodások, hol tartunk. És meghallgatjuk a partnerségi egyességért felelős román minisztert, ez a tervünk, mint egy bevezetőt. Ez vezeti be általában a bizottsága folytatott megbeszélésünket a partnerségre, úgyhogy üdvözlöm a romániai partnerségi megállapodásért felelős minisztert, Eugén Teodorovicsit. Aztán már találkoztunk egy éve, úgyhogy most szeretnék rákérdezni, Románia hol tart? Az új pénzügyi keretekkel és az európai finanszírozással. Önni a szó. Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Az a megtiszteltetés ért, hogy pontosan egy évvel az első bemutatkozásom után itt a parlamentben újra itt lehetek, 2013. március 19-én ismertettem a Romániával kapcsolatos eredményeket, ezek nem voltak túl sokat ígérőek, és sokan kételkedtek is benne, hogy itt a helye Romániának. De most megreformáltuk stratégiai jövőképes pragmatikai megközelítéssel a jövőképünket és ahogy egy évvel ezelőtt mondtam, itt a szakbizottságban Románia bebizonyította, hogy modellként is szolgálhat az európai alapok felszívását illetően. Mind a négy operációs programot, amit a bizottság felfüggesztett, fel tudtuk oldani, és így finanszírozást kaptunk. Jelenlegi szociális rátája a felszívási rátái majdnem kétszer annyi, 30%-on felül, mint a 2011-es. Ezek 2013-ban több mint 100%-kal megnöveltük a 2012-eshez képest a felszívásunkat. Ha figyelembe vesztük a 2013-tól számítató időszakot. Több mint 4 milliárd eurót kapott Románia bizottságtól, ez a teljes jutatott összeg egy negyede, és majdnem kétszer annyi, mint a 2007-es, 2012-es időszak finanszírozása. Bizonyos intézkedéseket fogadtunk el, például versenyképesek programok támogatása, alternatív beruházások, a kockázatok csökkentése, a dokumentumok átétele, és a kiadások értékelése, illetve az igazgató hatóságokban a bérek összehangolása. Jól teljesítettünk, ezt mutatja a dia is, de esetünkben azt is jelzi, hogy az adminisztrációban változások történtek, és a kormány stratégiai prioritásként kezeli ezt a területet. Románia nagyon kemény reformokat hajtott végre, és eredményorientáltak voltunk, hogy fenntartható stratégiákat fogadjunk el. Tavaly 2011-2020-as időszakot elkezdtük előkészíteni, és közben a teljes adminisztratív jogalkotói keretet meg akarjuk reformálni. Tudjuk, hogy ma az új kohéziós politikának a következő időszakát elő kell készítenünk, egyetértünk abban, hogy a kohéziós politikának az eszközei nagyon fontosak, és javítják az állampolgárok életét. És így számunkra az időszak előkészítése prioritás. Három stratégiai célt jelöltünk ki. Az egyik a dokumentumok időben elkészítése, másik az irányító rendszer hatékonysága, a harmadik kiegészítő intézkedések a kihívásokra való válaszként. Az első terület a hivatalos dokumentumok. A román hatóságok pozitív, hosszú távú hatást szerettek volna biztosítani az alapoknak, egyszerűsíteni, és tanulni az előző időszak példáiból. A partnerségi egyesség azt mutatja, hogy hogyan kívánjuk a konvergenciát, szociális befogadást és a különbségek csökkentését elérni Románián belül és Románia és a többi tagállam között. 2012 2020 Célunk az, hogy a 2020-as Európai Stratégia keretében 11 tematikai területet fedjünk le. Célunk 5, a versenyképesség, emberek és társadalom, infrastruktúra, erőforrások, adminisztratív kompetenciák fejlesztése. A üzleti klímának a támogatása az nagyon fontos, a személygépkocsi gyártás, élelmiszeripar különösen fontosak számunkra regionális szinten, más iparágokat is támadunk. Például gyógyszeripar, turizmus, ökoturizmus, bútorgyártás, környezetvédelem, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, haltenyésztés. Ez számunkra a kötődik össze, hogy folyamatos szakmai képzést nyújtunk, élethosszig tartó tanulást ezekben a szektorokban. Az e-kormányzás megvalósítandó annak érdekében, hogy a cloud computing és a következő generációs hálózatok kiépülhessenek. Megpróbáljuk a komputerekkel kapcsolatos tudást terjeszteni az oktatásban, egészségügyben, kultúrában. KKV-k a regionális operációs program keretében kapnak támogatást, egészségügy, a legszegényebb területeken megpróbáljuk a az ellátáshoz való hozzáférést biztosítani, az infrastruktúrát fejleszteni fő területek a beruházások számára az infrastruktúra fejlesztése, a hozzáférhetőség érdekében és a környezetvédelem érdekében. A határidő szintén fontos számunkra, már a második változata érhető el az egyezménynek február 10-e óta, és március végén adjuk át a bizottságnak a befejezett dokumentumot, hogy ne halogassuk a programot. Az operációs programokat kezdtük már megtervezni. Célunk a szinergia megteremtése, konszultációs dokumentumokat készítettünk a websájtunkon, ezt közzétettük. A környezetvédelmi intézkedések és az ex-ante értékelést már beindítottuk. Új értékelési rendszert valósítunk meg 2014 és 2020 között, nem fogjuk megismételni a szinergiás értékeléseket, rövidítjük a határidőket, normákat szabunk meg, és jobban kezeljük az emberi erőforrásokat. Ezen kívül megpróbáljuk az alapok felszívását akadálymentesíteni, az előfinanszírozás helyi regionális költségvetések összefogásra kerülnek, ha megfelelnek a kritériumoknak, a környezetvédelmi tanulmányoknak és másoknak. Ezen kívül mindent megteszünk annak érdekében, hogy a következő finanszírozási időszak akadály nélkül folyjon. Most befejezem a prezentációmat annak érdekében, hogy vitát folytathassunk, de mielőtt ezt megteszem, biztos vagyok benne, hogy jövőre, március 19-én megint találkozhatunk, és remélem, hogy megint sikertörténetet ismertethetek. Very much. I would like now... Köszönöm szépen, miniszter úr. Most a koordinátorokat kérem, fel először Konstanca kap szót. Köszönöm szépen. Átadom a szót kolléganőnek. Köszönöm szépen. Ez az utolsó látogatása ma ebben a bizottságban. Lenne még egy kérdésem a jelenlegi időszakkal kapcsolatban. Azt mondta, hogy az abszorpciós ö, á, ö, arány 34 százalék. Ez hogy viszonyul a korábbihoz? Most már eh, itt, itt van ez az M plusz 3-as szabály. Tehát ez 2014, 15, 16. Még másfél év van. 15, tehát 2015 végéig érvényes. Milyen abszorpciós arányt vár ennek az időszaknak a végére? Vagyis Románia mennyi pénzt veszít el, reméljük persze, hogy nem sokat, de mire számít, mi fog történni? Köszönöm. So, thank you for your question. First of all... Köszönöm a kérdést. Románként és miniszterként kötelességem azt hinni, bízni abban, és azért küzdeni, hogy százszerzelékos lesz a felvétel. Mindezek mellett tudom, hogy vannak kockázatok, hogy nem tudjuk az összes pénzt felhasználni. Különösen a jelentősebb projektek, a környezetvédelmi közlekedési projektek esetében, ahol megoldást kell találnunk, hogy elkerüljük ezt a kockázatot. Vagy hogy csökkentsük a kockázatot, hogy elveszítjük az alapok támogatását. Tavaly is mondtam, hogy 80% lesz ennek az időszaknak a végére ez a mutató Románia esetében. A bizottságban is beszéltünk erről, illetve a régió főigazgatóságon, hogy melyek azok a projektek, amelyek esetében fennáll a kockázat, hogy nem készülnek el időben. 2015-ig kell az első szakaszt finanszírozni, és a további szakaszokat a következő időszak során lehet finanszírozni. Ez megmentheti a projektet. De a pénzt a következő programozási időszakra kell átmozdítani, és ez megtakarítás jelent a jelenlegi időszakra. Tehát fennáll a kockázat, hogy ez elveszik, nem lesz felhasználva. Úgyhogy el kell fogadni visszamenőlegesen projekteket, ami jogi szempontból teljes mértékben rendben van. Románia esetében a közbeszerzési előírások és Európai Uniós aláírások teljes betartásával történhet ilyen projektek visszamenőleges jóváhagyása, hogy ez a pénz ne vesszen el. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy elkerüljük ezeknek a pénzeknek az elveszését. Erre az évre vonatkozóan 2,8 milliárd eurós összegről van szó. Azért, mert tavaly 3,5 milliárd euró volt. Tehát Idén nincs ilyen kockázat, hogy akár egyetlen eurót is elveszítünk, hanem a jövőre, jövő évre vonatkozóan van egy jelentős veszély ez a helyzet. Jan Olbricht kap szót. Tudjuk, hogy van egy probléma az Európai Bizottságnál a pénzek kifizetésével, hiszen itt látjuk az igényelt pénzt. Ez az igényelt pénz, vagy amit megkaptak a bizottságtól amit a, a következő hónapok során várnak az Európai Uniótól, a bizottságtól? Nem, ez rendben van, mondja a miniszter, mert 1,3 milliárd euró ez, de a bizottság a múlt hónapban ezt már kifizette. Idén is, aki először nyújtja be az igényét, azt fizetik ki először. Számunkra ez a fő kérdés, ez a deficit, tehát hogyha a bizottság nem tud fizetni Romániának, vagy vissza kell fizetni bizonyos összegeket, tehát hogyha az év végén lesz egy olyan összeg, amit a deficit miatt nem tudnak kifizetni, számunkra ez, ez elfogadható. De a lényeg, a, a, a, amit szeretnénk elkerülni, a felhasználás lehetőségének az elveszítése. De elnézést kifizették, vagy nem fizették ki? Kifizették, mondja a miniszter. De ez a lehetséges probléma a bizottság szintjén, hogy nincs elegendő pénz, amiből tudnak fizetni, de ez nem a mi szintünkön jelentkezik ez a probléma. de hogy a számunkra, hogyha ezt nem számolják be a deficitbe, ez teljes mértékben elfogadható. Következő kolléga, köszönöm szépen. Iat, care, în mod normal, trebuie să bazeze pe foarte multe strategii și aș vrea să mă refer la trei dintre ele, master planul. Köszönöm szépen. A társulási szerződésről szeretnék beszélni az energia és a közlekedés, valamint a mezőgazdaság területéről világos választ szeretnék. Mikor mutatják be az első ö, változatot, és mikor ö, kerül sor a nyilvános meghallgatásra? Köszönöm. Uh, deci, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Aceste documente sunt sectoriale, sunt la... Ágazati dokumentum dokumentumok állnak rendelkezésre. A minden kérdéssel az illetékes miniszter fog foglalkozni, tehát a mezőgazdasági terület, a mezőgazdasági minisztérium, és így tovább. De nem kötelezettség ezeket a dokumentumokat bemutatni de nagyon előre haladott állapotban vannak, a végleges változathoz közelítenek, következő hónapra számítunk a közlekedéssel kapcsolatos anyagokra, amikor a minisztériumnak ezt be fogják mutatni. Folyt vita a bizottsággal is a közlekedési tervvel kapcsolatban. Ezt a megállapodást el lehet fogadni akkor is, hogyha maga a tervezet még nem áll készen. Ami az energiát illeti, az illetékes osztály már dolgozik rajta, közmeghallgatás lesz jövő hónapban. de a munkát már el lehet ö, kezdeni, még mielőtt ezek a dokumentumok elkészülnek teljes mértékben. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött és megtartotta ezt a bemutatót, ezt a beszámolót. Kíváncsi lennék a véleményére, hogy az ellenőrzési feltételeket nem kellene és lehetne-e egyszerűsíteni, hogy a román kormány számára egyszerűsödjön a pénzekhez való hozzáférés, illetve a közbeszerzést nem lehetne és kellene-e modernizálni oly módon, hogy az a 43 százalék a, a, amely tekintetben sok ország tapasztalta, hogy nehéz az európai pénzekhez hozzáférni, ez a korlát eltűnjön. Köszönöm szépen. Moszó auditor. Köszönöm szépen. Ez annyiból fogas kérdéskör, hogy én magam is auditor vagyok. Tehát könyvvizsgálóként, ellenőrként biztos vagyok benne, hogy mindig van e, helye a fejlődésnek minden területen. Különösen a mi esetünkben egyszerűsíthetjük az eljárásokat, mindent egyszerűsíthetünk, mechanizmusokat és így tovább. Ami a második kérdést illeti, a közbeszerzést, én úgy látom a magam részéről, hogy az irányelv világosan fogalmaz, nem kell kiegészíteni nemzeti rendelkezésekkel úgy kell alkalmazni, hogy van a lehető legegyszerűbben a, ezt a mechanizmust. Korábban a 18-as irányelvet úgy alkalmaztuk, hogy ráépítettünk elsődleges, másodlagos, harmadlagos nemzeti jogszabályokat, és annyira bonyolult lett a rendszer, hogy mindenki számára nehézé vált az értelmezése a szerződő hatóságok, illetve a résztvevők, a pályázók szintén nehezen tudták értelmezni. Úgyhogy a piac, piaci főigazgatósággal együtt sikerült leegyszerűsítenünk, egyszerűsíteni a helyzetet, és amennyiben minden egyszerű, azt úgy kell alkalmazni, hogy van. Románia esetében az intézményi hátteret szintén egyszerűen kell értelmezni, tehát csak azt kell létrehozni funkcióként, amit előír az irányelv. Tehát nem, nem szabad kitalálni egyéb dolgokat. A lehető legegyszerűbb mechanizmusokra van szükség, tulajdonképpen ennyiben szerettem volna választ adni. Tehát ezek a dolgok már megtörténtek. Igazából a mi térfelünkön van a labda. Viktor Bostináru, köszönöm szépen. Miniszter úr, a kohéziós politikával foglalkozó egyetlen miniszter se hívta, eh, fogadta el 2013 előtt a regi meghívását, ön az első. Hogy alakul az intézményi kapacitás az utóbbi idők problémáinak a fényében? Elnök, kollégák, látom, hogy éledeznek, egyre többen szeretnének hozzászólni, úgyhogy sok kérdés várható. Matula és Manka eh, képviselők kapnak szót. Köszönöm szépen. Miniszter úr, röviden szeretnék fogalmazni. Nem kívánom megismételni, ami már elhangzott. rövid ideje. A regionalizálódással kapcsolatban ön úgy fogalmazott egy vitában, most újra előkerül ebben a vitában a régióknak a kérdése. Tehát az itt az államigazgatás, illetve közigazgatás régiókra osztását szeretném firtatni. 2013-ban ez már egyszer téma volt, és a kérdésem, hogy ön hogy látja ezeket az ügyeket. A régiók számára mennyiben lehet lehetőségeket adni. Jó példákat látunk Lengyelországon például, ahol ez nagyon jól bevált. Lengyelországban 35%-át a pénzeknek a régiók kapták, és ez fel fog menni 60%-ra a közeljövőben. A közigazgatási reform még nem zajlott le. Hogyan látja ön ezt a területet? Aztán az egyéb ügyeket tekintve az operatív programok, illetve a megállapodások hogy alakulnak. Amikor az első igények beérkeznek, akkor hogyan kezelik majd őket. Köszönöm szépen, miniszter úr. Én azt szerettem volna elmondani, hogy milyen nagy sikerrel fokozta Románia forrás felhasználási képességét. Ez komoly siker volt. A kérdésem a forrás felhasználás útjában álló akadályokra vonatkozik. Mik a fő akadályok? Elnök, úgy látom nincs további kérdés, úgyhogy Kérem a miniszter urat, hogy adjon választ az eddigiekre. În primul rând, Mindenek előtt azzal szeretném kezdeni, hogy az administratív kapacitás hogy alakul. Nem lehet egyik napról a másikra átalakítani a rendszert. Rövid idő alatt nem lehet teljesen átformálni mindent. Emlékeztető 2009-10-11 során bizonyos tevékenységeket az Európai Bizottság leállított. Felhívtuk a figyelmet akkor, hogy az egyik fő akadály az administratív kapacitás nagyon komoly hiánya. Erőfeszítéseket tettünk, változtatni szerettünk volna, gondolkodásmódot kellett váltani a közigazgatásban a tisztviselői karban. A problémákkal szembesülve megkerestük a megoldásokat. És ezen túlmutatóan még mindig dolgozunk különböző elemeken. Emlékeztetném önöket arra, hogy több százan vesznek részt a struktúrás alapok végrehajtásában, illetve a struktúrás politika végrehajtásában. Ez is egy olyan kihívás, ami nem megy egyik napról a másikra. A partnerségi megállapodáshoz szintén jó adminisztratív kapacitás kell nagy összegeket folyósítanak, de a partnerségi megállapodások terén már is úgy döntöttünk, hogy új gondolkodásmódot, gyakorlatias látásmódot vezetünk be, és igyekszünk korlátozni a különböző struktúrák, konstrukciók használatát minél egyszerűbben akartuk kezelni. Ami a régiók együttműködését illeti, nem csak Romániában, hanem más országokra is elmondható, hogy elindult egy regionalizálódó folyamat. Rengeteg feladatunk van, sok-sok régió jött létre 1990 után. Van némi tapasztalatunk most már, erre kell építenünk. Tehát idén első ízben ezt meg is tesszük. Növeljük a forrásfelvételi kapacitásunkat, és ezen az úton haladunk tovább decentralizáljuk a döntéshozatal, illetve irányítási rendszerünket. Egyre több forrás kerül a régiókhoz, 40%-át az alapoknak decentralizált módon megkapják a régiók. Ez már is komoly arány. Szeretnénk, hogyha a régiók hatékonyabban jutnának hozzá a forrásokhoz, és ez országos szinten érvényes. A döntések ott kell, hogy megszülessenek, ahol napi szinten gazdálkodnak ezekkel a forrásokkal. Tehát egyre nagyobb hatáskört, egyre több jogkört át kell adni a régióknak. Legyen az ő feladatuk a hatékony forrásgazdálkodás, mert ez növeli a helyiek életszínvonalát. Aztán, ami a másik kérdést illeti, idén év végéig, vagy magas szinten alakul a forrás felhasználás aránya. Szeretnénk ugyanis garantálni, hogy a már jóvá hagyott, de még forrással alá nem támasztott projektek végül elindulhatnak. Vagy ha ez idén nem sikerül, akkor a következő keretre, keretidőszakra húzódnak át. Mert vannak olyan projektek, amelyek ebben a programozási időszakban már nem tudnak megvalósulni. Aztán vannak olyan önkormányzati hatóságok, szervezetek, amelyek félretettek, tartalékoltak projektpénzeket, de évvégére, mielőtt még a bizottság jóvá hagyná a programozási dokumentumokat, változott a helyzet, úgyhogy esetenként le kell követnünk ezeket az ügyeket. Megfigyelték a pályáztatási eljárást, illetve a környezetvédelmi szabályok tiszteletben tartását, és ami a források felhasználását illeti 2013-ra magasabb szintet számoltunk, mint amit tapasztalunk. És végül az akadályok téma terén annyit tudok mondani, hogy a fő akadály a forrás felhasználásban a közigazgatásban dolgozóknak a szemléletmódja. Tehát úgy látom, hogy a gondolkodásmódot kell átalakítani, mégpedig jelentős mértékben. Ez a siker kulcsa. meg kell értetnünk az emberekkel, hogy itt közpénzekről, európai pénzekről van szó, és másképp kell közelíteni ezekhez a forrásokhoz, mint ami a megszokott mód. Azt is látni kell, hogy illetve arról kell gondoskodni, hogy a forrás felhasználás szintjén szülessenek a döntések. A köztisztviselők felelősség teljesen döntsenek az állampolgárok javára, hiszen számukra szolgáltatnak, az ő megbízásukból végzik a munkájukat. Csak akkor tudunk váltást elérni, hogyha a hozzáállás is megváltozik. Amihez egyéb változásokra is szükség lesz a bizottság részvétele sokat segített az események menetén. Köszönöm szépen mindenkinek a nevében köszönet, hogy tényleg egy évvel ezelőtt is itt volt, és most is. Csak sikereket tudok önnek kínálni a pozíciójában. És remélem, hogy következő alkalommal is ilyen jó hírekkel szolgál. Szerintem Románia nagyon fontos számunkra, hiszen bizonyíthatja, hogy ez a politika működhet és hasznos lehet. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ellátogatott, és most pedig a szakértők következnek. Persze maradhat, nagyon szívesen látjuk, de szorít minket az idő. Hát akkor a kihívás a következő, kevesebb az idő, mint amit gondoltunk, úgyhogy minden előadót kérek, hogy 5-7 percben foglalja össze a nézeteit, és akkor utána ezt meg cserét is folytathatunk. Kezdjük a holland prezentációval. Bász Vandenberga, a hollandiai önkormányzatok társulásától. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm a meghívást, hogy ismertethetem, hogy a partnerségi egyezmény hogyan alakult az elmúlt években Hollandiában. A partnerségi egyesség tartalmát illetve nem fogok beszámolni, de az irányítást és az eljárást illetően igen. Nos, három részből áll. Az ide vezető út, az elv megvalósítása és előzetes megjegyzések arról, hogy hogyan működik ez a folyamat. Hollandiában nagyon korán, már 2010-ben kezdődött politikai szinten ez a vita az új programozási időszakról, és ez kapcsolódott a holland parlament kéréséhez, ahol a gazdasági miniszter, a strukturális alapok és a vidékfejlesztés érdekében szólt, és minden érintettet egy asztalhoz ültetett, hogy a következő programozási időszakra közös álláspontot alakítsanak ki. Ez január 2000, januárban 2010-ben történt, és ezen az ülésen eltöntöttük, hogy egy közös álláspontot fektetnek le Hollandia számára a következő programozási időszakra. És hogy ez képzi majd a brüsszeli tárgyalásokra a tárgyalások keretét, és a nemzeti kormány és a regionális kormányok közötti párbeszédhez is. Well, in 2010, um, we, uh... 2010. Természetesen meg kellett várnunk, amíg a bizottság beterjeszti a javaslatait, de az ötödik kohéziós jelentést, illetően már tudtuk, hogy mi vár ránk. Úgyhogy Elkezdtük a vitákat az új programozási időszakról, és megvitattuk Hollandia álláspontját, a több éves pénzügyi keretet illetően tudják, hogy az MFF tárgyalásokon Hollandia vétójoggal élt, és ez egy nagyon érzékeny téma volt számunkra, de aztán megállapodtunk, hogyha a strukturális alapok elérkeznek Hollandiában, akkor lesz egy B-terv, ez pedig az, hogy a brüsszeli tárgyalásokon felkészülünk arra, hogy mi történik akkor, hogyha föl akarjuk szívni a pénzeket mégiscsak. Aztán arról is volt egy vita, hogy az új programokat hogyan szervezzük meg. 2011-ben úgy döntöttünk, hogy lesz egy nemzeti program, négy regionális program, egy nemzeti regionális fejlesztési program, négy regionális résszel, és lesz egy nemzeti halászati programunk is. A megszövegezési időszak 2012-ben kezdődött, közben Brüsszelben folytak a tárgyalások. Létrejött egy széleskörű munkacsoport, amelyet egy programmenedzser irányított. Politikai találkozókat is tartottunk a regionális irányító központok és a minisztériumok között. És azt is eldöntöttük, hogy mivel már megvitatjuk azt is, hogy mi lesz az operációs program pro, ö, alaponként, ezért <clears throat> Hollandiában úgy állítjuk föl a partnerségi egyezményt, hogy először jön létre az operációs program, és utána a partnerségi egyesség kereteit, tehát alulról közelítettük meg a témát, és így építkeztünk felfelé. Szinergiát kívántunk teremteni a kapott finanszírozások között, ezért létrehoztunk egy munkacsoportot, de mivel Hollandiában alulról fölfelé építkeztünk, ezért szükségünk volt egyfajta plat platformra, hogy összekössük ezeket a programokat. ...2014 márciusában, tehát most, e hónap elején, elküldtük a partnerségi egyezményt a megfelelő alapokhoz, a bizottsághoz jóváhagyásájából. Mi azt várjuk ettől, hogy az egyezményt illetően bevonják a regionális és helyi szervezeteket, bár tudjuk, hogy az operációs programokat illetően ez mindenképpen így fog történni, de hát még mindig várjuk, hogy mi történik az egyezményt illetően a bizottsággal. És Hollandiában a minisztériumok folytatnak megbeszélést arról, hogy hogyan haladjunk előre. Mit mondhatunk el? A partnerségi egyesség Hollandiában négy programot fog össze. Kohéziós jelentősége van, a horizontális elveket egybeforrasztja, és a nemzeti célkitűzéseket valósítja meg alaponként. A partnerségi elv. A helyi és regionális hatóságok a folyamat elejétől kezdve aktív résztvevői az egyezménynek és az operációs programoknak. Tehát, ahogy mondtam, alulról építkező a folyamat Hollandiában. Nagyon széles körül volt a konzultáció. A helyi és regionális önkormányzatok folytatták. Ön átlátható a tervezési folyamat, és mindig minden információt megkapnak a helyi, illetve a regionális hatóságok. Előzetes következtetéseink a folyamatot illetően. Pozitívum, hogy különféle képviselőket leültetünk egy asztalhoz. Ez nekünk új, Hollandiában ugyanis minden egyes alapot egy másik minisztérium kezelt. Más ütemterve, más sebességgel. Másik pozitívum, a regionális és a helyi hatóságokat erősen bevontuk, illetve ez nagy felelősséget ró a nemzeti és regionális hatóságokra, hogy koherenciát teremtsenek az alapok között. Ez nagyon fontos, különösen Nyugat-Hollandia számára. A negatívumokat illetően. Átlátható volt, csak nagyon szétaprózódott a folyamat. Például <clears throat> más volt a megközelítés Brüsszelben, például ott még a feltételekről szólt a vita, miközben mi már kezdtük megszövegezni a folyamatot. Hiszen 2011. novemberében ezt kérte a bizottság. Azt kérték, hogy minden tagállam azonnal kezdje meg a szövegezési folyamatot. Minél tovább húzódott a tárgyalási folyamat Brüsszelben, annál jobban komplikálódott számunkra a helyzet az operációs programokat illetően. Az a tény, hogy Hollandiában először az OP-kat szövegeztük meg, és utána az egyességet, akkor elképzelhetik, hogy ez jó nagy ellentmondásokhoz vezetett. Gyorsan kezdődött a szociális alapokkal és fejlesztési alapokkal kapcsolatos vita, és tervezés is nagyon lassan a vidékfejlesztése. Hát ez nagyon nehéz, hogyha a tervezési folyamatban több sebességes a folyamat. Említettem már, Brüsszelben elhúzódott a folyamat. Aztán nagyon kicsi a holland költségvetés. 1,8 milliárd euró. Nagyon-nagyon nagy ö, felelősség ez, hogy egykor összeből kigazdálkodjuk a szabott feltételeket. Mi ilyen kicsi ö, költségvetésekkel ezeket a nagy feladatokat, hogy ellássuk. Azt is látjuk, hogy a partnerségi egyezmény feltételei adminisztratív terheket teremtenek minden szinten. Én részt vettem a múltkori programozási időszakban is, a keretek megfogalmazásában. Ez akkor nem volt annyira nehéz a feladat az NSR-ek megfogalmazásában. De, ahogy azt mondtam, a pozitívum viszont az, hogy egy az ülteti a résztvevőt. Köszönöm szépen. to Mr. Marek Kozak from uh, University of Warsaw Center for European... Marek Kozaknak adom át a szót, és úgy értelmezem, hogy a lengyel tapasztalatokról beszél majd. Kérem szépen, hogy minél rövidebben fogalmazzon, és minél több következtetést fogalmazzon meg. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés, hogy meghívtak, és itt lehetek. A lehető legrövidebben igyekszem a témát bemutatni. Általánosságban feltételeztem, hogy de facto nem elemezhetjük úgy a partnerségi megállapodást, mint hogyha önálló dokumentum lenne, mert egyéb szakpolitikákkal, illetve intézményekkel kapcsolódik össze, sőt, egész Európa különböző megoldásaival, illetve a hazám Lengyelország megoldásaival is. Nagyobb figyelmet igénylő témákra is kitérek, és aztán az előrelépés területeire és a következtetésekre. Mi a háttér a 2014-es fejlesztési ö, jogszabály, amit négy napja fogadott el, illetve írt alá a lengyel elnök a regionális fejlesztési miniszter feladatát meghatározza és javítja a koordinációt, illetve az ellenőrzést. Ez az előkészítés szempontjából nagyon fontos. Aztán a partnerségi megállapodás jogi helyzete is megszilárdult az operatív programokra különös tekintettel. És a partnerségi megállapodások a regionális projektek, programok esetében most már a végső szakaszba lépett. A regionális operatív programok működőképesek, országos szinten pedig két napja indult az egyeztetésük, amennyire tudom. Konzultációk, előkészületek. Formálisan időben véget értek, de nem megfelelően meghatározott részletek miatt, illetve a szakkifejezések nem kellő meghatározottsága miatt a mai napig folynak a minisztérium, illetve a régiók részvételével. Például a, az intelligens szakosodás kifejezésen azóta is vitatkoznak, hogy mit jelent, nehezen ültethető át a gyakorlatba. A növekedés nehezen értelmezhető, illetve a paradigma rendszer szintén nehezen megfogható egyes régiók esetében azon folyik a vita, hogy mi lenne a megfelelő fejlődési irány számukra. Ebből komoly vita alakul ki. Milyen tapasztalatokat, tanulságokat fogalmazhatunk meg? Az ex ante ex post összehasonlítások szinte elérhetetlenek. A partnerségém megállapodás, amely csak nem 200 oldalas, ebben a témában azt mondhatom, hogy a tematikus célkitűzésekre nézve iránymutatásokat kínál az Európa 2020-as keretben. Aztán az új fejlesztési paradigmát, a fejlődés mozgatórugóit tekintve, és előrelépést látunk. Közös stratégiai keret alakult ki, ez mindenki számára egyszerűsíti a helyzetet. Aztán az orientáció az nem annyira a tényleges igényeket, hanem a jövőképeket veszi alapul. Jövőbeni célok képezik a lényegét megfontolást, és nem a múlt megoldandó problémái. Ez egy alapvető váltás stabil intézményi rendszer, illetve minőségibb munka jelent meg, és a többi intézménnyel jobb a kapcsolattartás. Nincs kétségem, fel tudjuk használni. Tehát itt nem is annyira arra nézve nyilvánítok véleményt, hogy a forrásokat elköltjük-e, hanem inkább arról szólok, hogy elérjük -e az eredményeket. Itt a minőség a kulcs, szó. Az oktatásban, képzésben szintén ez a kulcs kifejezés, és a minőségi munka a végeredményben mérhető. mire kell odafigyelni. Nem problémákra, akadályokra térnék ki, hanem hogy mire kell odafigyelni. A regionális operatív programok. Kérdés, hogy a CSF, illetve a partnerségi megállapodásokat hogyan követik majd le. A következő hetekben elkészülnek. Tárgyalás alatt áll a dokumentum a minisztériummal. Szerintem eredménye is lesz majd kellő időben, és tudom, hogy most egyeztetik. Egyes részek nem kellően pontosak a partnerségi megállapodásban, mert tisztázandó kérdések maradtak a regionális operatív programokban például. A pénzügyi részletek még nem álltak össze, mert a regionális operatív programok részletei határozzák meg, hogy hogy alakul a végrehajtás és a régió számára ezek fontosabb dolgok, mint a minisztérium számára. Aztán a tanácsadói koordinációs testületek felhigítják a felelősségköröket a döntéshozatalban, de azt hiszem, hogy ez egy mellékes észrevétel, csak ez elő szokott fordulni. Véleményem szerint a koordináció a vidékfejlesztési alappal és a tengeri, illetve a halászati alappal ezek a dokumentumok azt mondanám még nem készültek el, jövőbeni problémák várhatók, és ezeket érdemes lenne megelőzni. Információkra várunk még, hogy ezeket a dokumentumokat ki tudjuk dolgozni a partnerségi megállapodások keretében. Több idő kellene konzultációra. Nem csak a források elosztása, hanem a célkitűzések, illetve a jövőkép, a részletek kidolgozása miatt. Hogy át tudjuk gondolni, mit akarunk fejleszteni, és milyen szemlélettel. Aztán a vezetési szerepkört kellene erősíteni valamikor a jövőben. Végül azzal zárnám, hogy a vidékfejlesztési alap felhívja a figyelmet arra, hogy a mezőgazdasági problémákat kezelni kell. Itt szociálisan rászorult és támogatandó kisgazdaságoknak a fellendítéséről van szó. Alig ha számíthatunk arra, hogy a kis gazdaságok, amelyek a gazdálkodók megélhetéséről szólnak, valaha versenyképesekké váljanak. Ahogy említettem, a regionális operatív programok esetében az a kérdés, hogy kialakul-e a szükséges kapacitás. Azt hallom például egyes régiókban, hogy például repteret azért nem lehet finanszírozni, mert önkormányzati tulajdonban van, és vállalkozás fejlesztés keretében lehet csak finanszírozni, ami már egy magánberuházást jelent. Ezek folyamatban lévő egyeztetések, nem tudom mi lesz az eredmény, Sokszor azon gondolkodom, hogy a dokumentumok vajon kinek íródnak. Szakértőknek, olyan nehéz nyelvezetűek, vagy pedig a nagy közönségnek, akik érintettek a fejlesztésekben. Itt is változtatni kellene. Hol léptünk előre, és mik a megoldandó ügyek? Január 8-án készült el a szakpolitikai dokumentum. Annyit szerettem volna ehhez hozzáfűzni, hogy a munkálatok terv szerint folynak. Megkezdődött az együttműködés a bizottság munkatársaival. A regionális programok tájékoztatóját áprilisban kell megküldeni, ez a következő két hetet jelenti. Aztán az elkülönítései bizonyos forrásoknak a 9-es célkitűzés a regionális operatív programokban például egy megoldandó téma, remélem, hogy hamarosan meg is oldódik. Felmerül még az a kérdés, hogy a több alapos megközelítést hogyan tudjuk alkalmazni. Egyes területeken az egyes programok esetében több különböző alapot lehet igénybe venni, de ez nehezíti a koordinációt. Aztán az ERFA és a közös agrárpolitika témaköre felveti azt, hogy milyen szinten kellene az együttműködéseket szabályozni. Ott, ahol 5000 vagy ott, ahol 20 ezer a minimális lakosság létszám, hogyan szabályozzuk az együttműködést. A szociális infrastruktúra, illetve még egyéb szempontok merülnek fel. Azt mondhatjuk, hogy az ERFA kezelje ezeket a területeket, és ne a kap, ami komoly eltérést. Aztán a regionális fővárosoknak a fejlesztési kérdéseire is oda kell figyelni, de több a forrás a szubregionális szinten, és egyes régiók pedig keresik a többletforrásokat. Mik a következtetések? Én úgy látom, hogy megfelelő irányba léptünk előre éppen idejében, és december 17-én álltak össze az anyagok, ennek ellenére januártól elindult a végrehajtás, ami jó sokkal jobb az integráció az EU fejlesztési szakpolitikáival, és a jelenlegi fejlesztési tényezőket sikerült figyelembe venni. Javult az intézményi rendszer, ami nagyon lényeges, és még ezen túlmutató továbbfejlesztéseket is látunk. A vidéki térségekben fejlesztési programok kezdődtek a halászat és tengerpolitika terén, a CFS, CSF-en belül pedig azért késnek egyes programok, mert nem készültek el. Tudjuk a múltból, hogy ezeket a problémákat rendezni kell. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, és Mariana Dermeit kérném Szlovénia részéről, aki a gazdaság és fejlesztési minisztériumot képviseli. Jó napot kívánok, Mariana Dermeli vagyok. Az Európai Kohéziós Politika végrehajtására létrehozott új intézményt képviselem hazám részéről. Tehát arról szeretnék beszámolni, hogy ebben az összefüggésben hogyan kezdtük meg a működésünket. Az új pénzügyi időszakban csökkentek a forrásaink az előzőhöz képest, ráadásul tudhatjuk, hogy Szlovéniát is nagyon keményen sújtotta a válság. Ez indokolja a nagy eltérést a források, illetve az igények között. Nyílt az olló az előző időszakhoz képest. Újdonság még emellett, hogy Szlovéniában első alkalommal két kohéziós régiót alakítottunk ki. A keleti kohéziós régió kevésbé fejlett, és a nyugati kohéziós régió pedig a fejlettebb régió. Az Erfát és az Eszát mindkét régióban elkülönítettük többé-kevésbé, és Szlovénia emellett kohéziós támogatásokra is jogosult, amiket fel is használnak majd a két kohéziós régió fejlettségi szintjétől függetlenül. Adminisztratív szemszögből közelítve a kérdésekhez, a partnerségi megállapodás, illetve az operatív programok kialakultak, működőképesek és konszenzust élveznek mindkét régióban. A partnerségi megállapodás várakozásaink szerint áprilisban kerül hivatalosan előterjesztésre, és a programozási időszak egészére az ERFA, az ESZE, illetve a kohéziós alap, mindkét kohéziós régiót tekintve egyetlen dokumentumban kerül majd meghatározásra. Ami azt jelenti, hogy az intézkedéseket egyöntetőbben tudjuk végrehajtani, és a szinergia hatásokat is jobban ki tudjuk használni. Tehát ennek az előterjesztés április közepén várható, és 11 kiemelt tengely merül fel a finanszírozásban. Egy még döntésre vár. Nem bocsátkoznék részletekbe, csak annyit tennék még ehhez hozzá, hogy az volt a szándékunk, hogy koncentráljuk az alapoknak a felhasználását az első négy tematikus célkitűzés területére. Az ERFA koncentrációját a kutatásfejlesztés területe jelenti, illetve a kis és középvállalkozások fejlesztése, aztán a tematikus prioritások, illetve a kiemelt tengelyek. Az ESA esetében pedig a források a tematikus célokra, illetve a prioritás tengelyekre összpontosulnak. Munkahelyteremtés a fő cél. Ennyit általános áttekintő nézetben, most pedig elmondom, hogy mik az előttünk álló feladatok. Több koncentrálásra, nagyobb koncentrációra van szükség. Komoly feladatok vannak, csökkentek a források, mégpedig jelentősen, tehát nehéz kigazdálkodni a forrásokat minden igény lefedésére. Továbbra is sok feladatunk van azon a téren, hogy a beavatkozóes logikáját rendbe tegyük. Az egyik nagy kihívás, hogy a szinergiákat hogyan tudjuk kimutatni, és hogy a végrehajtásban a szinergiák meg is valósuljanak. Ahogy korábban említettem, az egyik kihívás, hogy az intézkedéseket fenntartható városfejlesztési tevékenységekre fordítsuk le területi elosztásban. Hét várost alapít, jelöltünk ki, amelyek jogosultak a támogatásra, mindkét kohéziós régióban. Átlátható folyamatra törekszünk. Nyilvános társadalmi vitákat tartunk, és reméljük, hogy ez a folyamat sikerrel megvalósul. Ennyit szeretném volna elmondani, remélem kellő rövidséggel. Now for Bulgaria we have... Most pedig Bulgáriára térünk rá. Dobrinka Veszelina Krasteva asszony ő, ő kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy Bulgária nevében beszámolhatunk a partnerségi megállapodás tapasztalatairól. A mi minisztériumunk a programozási igazgatóság felel az EU-s alapok felhasználásáért. Ez a második programozási időszak Bulgária számára, hogyha a csatlakozás előtti időszakot nem számoljuk. Most már látjuk az eredményeket. És a legújabb szabályozásoknak megfelelően költjük el a pénzeket. Jelenleg a, ha az előrelépés világos, Bulgária szempontjából minden egyes régióban, minden egyes kis faluban láthatóak az eredmények. A projektek és a programok eredményei láthatóak. Közös stratégiai keret vonatkozik mind az öt alapra, ez nagy kihívást jelent számunkra. Az eredményekre kell koncentrálnunk, tíz tematikus célunk van, öt alap, kilenc program. Erre az időszakra hét opisz van, a következő időszakra négy. Ide tartozik a halászat is és egyéb területek. Hogyan készítettük elő a partnerségi megállapodást? stratégiai dokumentumokat készítettünk el, amely Bulgária 2020 néven fut. Ebben a országos stratégiai és ágazati dokumentumokkal megteremtettük az összhangot, figyelembe vettük a pozíciós dokumentumot, és természetesen az Európa 2020-as stratégiát valamint a tanács adott államokra, konkrétan a mi államunkra vonatkozó ajánlásait. Már régen elkezdtük megfelelő munkacsoport kialakítását, kijelöltük a szakértőket, akik ebben részt vettek. Higgyék el, nekem több mint száz emberről volt szó, minden, majdnem minden hónapban összeültünk havonta, hogy megvitassuk a különböző ágazatokban jelentkező különböző kihívásokat, a különböző ö, helyszíneken, különböző területeken jelentkező problémákat, hogy a következő időszakra egyszerűsíteni tudjuk a szabályozást. Azt hiszem, hogy Bulgáriában nincs olyan ember, aki ne tudna a partnerségi megalapodásról. Négy nyilvános meghallgatásunk volt, illetve nyilvános konzultációnk volt, amiben bevontuk a lakosságot. Dokumentumok készültek, amelyeket az elmúlt két év során megvitattunk. Melyik a fő kihívások a megállapodás kialakítása tekintetében? Ezek az úgynevezett ex ante feltételességek. És ez az időszak ö, ö, olyan időszak, ö, amelyre ez vonatkozik, tehát ö, a feltételességet bevezettük a szabályozásba, amelyek hasznosak, és ezek azokra a szektorokra vonatkoznak, amelyek esetében már sor került a reformra. Vannak kihívásaink egyes szektorokban, amelyekkel még meg kell küzdenünk. A stratégia világos, de a reformok még nem valósultak meg. Világos, hogy mit kellene tennünk, mielőtt több EU pénzt fektetünk ezekbe az ágazatokba. További kihívásokat jelentenek még, jelent még a racionalizáció, az egyszerűsítés és a közös rendelkezések mind az öt alap tekintetében. A racionalizáció és az egyszerűsítés, ez főleg az administratív teherre vonatkozik. Ismét, hogyha egybevesszük az öt alapot, ez elég nagy kihívást jelent, és nem igazán egyszerűsíti a folyamatokat az eljárásokat. Itt látják a prioritásainkat a partnerségi megalapodás tekintetében, amely elvezeti majd Bulgáriát 2020-ig. Ezek természetesen összefüggenek a növekedéssel és a munkahelyteremtéssel, az infrastruktúrával, a KKV-kkal, az oktatással és az egészségügyel. 11 tematikus célunk van, ezek közül egyesekhez nagyobb súlyt rendeltünk, mint másokhoz. Itt láthatják a négy prioritást és az alprioritásokat. Mind a négy prioritás valóban nagyon fontos, és azt tervezzük, hogy ezekbe szeretnénk befektetni. A partnerségi megállapodás időtartamát illetően március végére gondoltunk, elég jól haladunk, a legtöbb, a kilenc közül a legtöbb bel, még további munkára van szükségünk, mind a kollégáink, mind a bizottság részéről. Folyamatosan tárgyalunk egymással. Arra számítunk, hogy a következő programozási időszak végrehajtása már idén megkezdődhet, nem pedig két-három év elteltével, mint a legutóbbi esetben. Ez nagy kihívás, de világos célt tűztünk ki magunk elé. Ennyit az előkészítésről. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Temes megye alelnöke is itt van körünkben. Marian Konstantin Vasilei, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, kedves barátaim, köszönöm a lehetőséget, hogy a helyi, ö, ö, szem, helyi hatóságok szempontjából is beszélhetek a partnerségi megállapodásról. Temes megye Románia nyugati részén található, statisztikai régiójában, és az Európai Régiók Szövetségének is tagja, ahol a Regionális Fejlesztési Bizottság alelnöke vagyok. Tehát a Romániában, a nyugati régióban, Temes megyében vagyunk, ez mintegy 32 ezer négyzetkilométer, 2 millió lakos, gazdaságilag növekszik, és Bukarest után a második régió nagyon jók tehát az eredményeink. Ami Temes megyét illeti, a GDP nálunk a második legmagasabb Romániában, majdnem 50 százalék az egész régióban, és ezt a régiót 95-ben alakították ki, jelenleg 230 tagja van, és 15 regionális szervezete, illetve partnere nem csak az Európai Unióban, hanem a szélesebb értelemben vett Európában is. Helyi céljaink az európai támogatás megfelelő felhasználása az európai projektek végrehajtása igényeinknek megfelelően tudjuk, hogy mit kell tennünk, és hogyan kell azt tennünk, és a központi egységekkel szinkronizálni kell a munkát. Néhány szót most a jelenlegi helyzetről. Én magam is szakértők dolgozták ki ezt az anyagot, fejlesztési ügynökségek szakértői, igazgatói. Romániában felülről lefelé irányuló megközelítést alkalmaztunk. Megyei stratégiák állnak rendelkezésre, különböző fejlettségi fázisban vannak ezek, és Szerettünk volna jobb konzultációs folyamatot végrehajtani a helyi hatóságokkal. Hétfőn a második, a partnerség megalapodás második tervezetét hozták nyilvánosságra az operatív programokkal együtt. Ezt, ennek nagyon örülök, hiszen így lesz még néhány hét, hogy egy hosszas, illetve megfelelő nyilvános konzultációt tudjunk tartani. A helyi ö, egységekkel, ö, ö, hivatalokkal tartott kapcsolat a prioritásunk, illetve a pénzügyi allokáció kérdése az intézményi bizottságban több tematikus vitára is sor került, a korrelációs és kohéziós kérdéseket vitattuk meg. Azt láttuk, hogy a irányító hatóságok centralizáltak. Ez összefügg a regionális politikával. A programok is országos szintűek. A regionális operatív programok nál a legjobb a felvételi arány, az abszorpciós arány. Úgy érezzük, hogy mi jobban tudnánk ezeket az operatív programokat irányítani a regionális fejlesztés érdekében. Természetesen tudjuk, hogy a pénzügyi allokáció jobb, mint régebben, de nem teljesen kiegyensúlyozott a központi és a regionális szint között. Úgy érezzük, hogy javítani lehetne ezt. Különösen hogyha minden román régióra ugyanazt a, alkalmazzák, ugyanazt a sablont. Nem volt olyan, vannak olyan szektorok, például az egészségügy, ügy, a, az energia, az információtechnológia, amelyet nem igazán jól menedzseltek a pénz 5%-át a CPR esetében integrált tevékenységekre lehetett volna előre irányozni. És nem érezzük úgy, hogy maximálisan jól használták fel az összes pénzt. Véleményünk szerint érdemes lenne a mi kezünkben több döntést, döntési lehetőséget adni. A magyar-román együttműködés területén egy jó együttműködési gyakorlatot alakítottunk ki a CBC-nél, ez egy stratégiai projekt. De az egész program elveszhet annak ellenére, hogy nagyon jó az abszorpciós aránya, majdnem 100% ez kockázatot jelent számunkra, tehát ez a projekt. Problémáink vannak a, az állami intézmények kapacitásával, a motivációval, az emberek hozzáértésével, mert alacsonyak a fizetések, és nincs elég bizalom a mechanizmusok és a, az eljárások iránt az emberek nem bíznak benne. Hadd mondjak egy példát. Van egy projektünk, ahol négy különböző testület ellenőrizte le a projektet, és egy év után mégis korrekciót és büntetést kaptunk. Még néhány tény, a legkisebb alap az MFF volt, ezt mindenki tudja talán, és vannak konkrét ajánlásaink is. Tény, hogy az operatív programokat globálisan határozzák meg, de ezeket helyi szinten gyakorlatias és koherens módon kellene meghatározni. Úgy érezzük, hogy a finanszírozási programoknak több komponensét, több irányítási aspektusát kellene regionális szintre vinni. Jobb egyensúlyra van szükség a ö, helyi és a központi célok között a pénzek előre, előre irányozása tekintetében előirányozása tekintetében, és a múltbeli tanulságokat le kell vonni. Amint látták, a lakosonkénti allokáció a legalacsonyabb Európában, ezért remélem, hogy több alapot fognak előirányozni Románia számára. Szükségünk van erre, illetve szükségünk van az együttműködésre. És az utolsó diám eltűnt, úgy látom. Néhány szót az Európai Régiók Szövetségéről, Azért lobbizunk, hogy a partnerségi elveket fogadják el és alkalmazzák a szövetségnél. Partnerségi szerződések kidolgozásán dolgozunk, illetve ezzel kapcsolatban tárgyalások folynak, politikai beszámolókat készítünk, amelyeket átadunk az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek. Ez Reinhardt úr jelentése. Megállapítottunk néhány EU szintű problémát, például a végrehajtás struktúrájában és maga, maguknak a struktúráknak az irányításában vannak olyan elemek, amelyeket nem megfelelőképpen irányítottak, motivációhiány, nem megfelelő programozás állapítható meg, illetve nem megfelelő a párbeszéd a helyi és a regionális szint között az előkészítési szakaszban. Ezek a főbb megállapítások. Összességében optimista vagyok, remélem a legjobbakat, és a regionális szintet képviselem. Köszönöm, és az utolsó hozzászóló a szakértők között Németország részéről Uli Hibuci úr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich äh, werde Deutsch reden. Köszönöm szépen, elnök asszony, én németül fogom ismertetni az előadásomat. möchte mich in meinem Beitrag ähm, beschränken oder begrenzen auf... Hogy korlátozzam arra hozzászólásomat, hogy a szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek hogyan néznek ki a partnerség keretében, és mi a magatartási kódexük. Äh, aus Sicht äh, der sozialen Organisationen in Deutschland. Ähm, Elnézést, egy kis probléma volt a diával. Tehát Németországban a partnerség egy folyamat, amely elég sokáig tart. Az esetünkben úgy volt, hogy 2000-ben léptünk be a monitorozó bizottságok keretében, aztán 2007-2013 között részt vettünk a Nemzeti Stratégiai Tervben, és ennek az eredménye volt egy saját partnerségi irányelv. Ebben megélhettük azt, hogy a partnerséget hogy lehet megvalósítani. A partnerségekről szóló viták, megbeszélések, operációs programok az Európa 2020-as stratégia teszik mindig alapul, 2010-ben több meghallgatást is folytatunk, és több konferenciát is a szociális partnerekkel, az önkormányzatokkal. A szövetségi kormány meghívta őket, hogy előkészítsék a megfelelő témákat. Mi az eredménye? Az volt az eredménye ennek, hogy egy konszenzus alakult ki a jövőbeni stratégiákat illetően. A nagybetűs címekben és a nagybetűs cikkekben ezek a cikkszámok mindig a magatartási kódex vonatkozó cikkeire vonatkoznak, és láthatják, hogy egészen konstruktívan és aktívan bevonjuk a szociális partnereket. Aztán különböző területeket azonosítottunk be. A fő terület a szociális alaphoz kapcsolódik, azért beszélek erről, mert szövetségi kormányzati szinten ez a felelősségünk. Bevontuk itt az egyházakat, és megállapítottuk, hogy milyen irányba szeretnénk tovább fejleszteni az együttműködést. A demográfiai trendek figyelembevételen nagyon fontos volt számunkra, hogy hogy alakulnak ezek az adatok. Aztán a következő dia, hogy hogyan készítettük elő az intézkedéseket, ez 2012 közepén kezdődött, és már majdnem lezárultak. Mi, mint szervezet, mit tettünk? Áprilisban, 2012-ben igazából kinyújtottuk a kezünket a helyi résztvevők felé, bevontuk őket az új támogatási időszak előkészítésébe. Aztán természetesen az Európa 2020-as stratégiával összhangban Figyelembe vettük, hogy a szociális alapot operációs eszközként kell működtetni. Ennek az lesz az eredménye, ezzel még dolgozunk, hogy új partnerségi irányelvet hozzunk létre, mert szeretnénk, hogy a szociális vállalkozásokat jobban hozzáigazítanánk ehhez a szerephez. Most hagyj térjek rá a végkövetkeztetésekre a partnerségeket illetően. Először is a magatartási kódex, erről beszéltem az előbb, ez egy nagyon hasznos eszköz, de nem kötelező jellegű, mert a partnerségi kötelezettségei között szerepel az, hogy nem lehet irreguláris tevékenységeket folytatni, de nagyon sok országban ezt a magatartási kódexet nagyon késői fázisban fogadják el. És nyilvánvalóan a gyakorlatban ez megnehezíti az alkalmazást. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nagyon hasznos, Mi több mint tíz éves tapasztalattal rendelkeztünk, amikor ezt bevezethettük. Aztán nagyon fontos a felügyelőbizottságban való részvétel. Természetesen olyan partnerekre van szükség, akik kompetensek, meg a megfelelő tudásuk ahhoz, hogy részt vegyenek ebben. Ahhoz, hogy a 17-es cikkben lefektetett kapacitás építésben részt tudjanak venni, ez is nagyon fontos. Ezen kívül nyilván nagyon fontos az, hogy készségesek legyenek az új partnerek, hogy együttműködjenek, ez kell egyfajta bizalom, és hát a struktúrák, amik működőképesek. Ähm, zur letzten Folie, ähm, die arbeitsfähigen Strukturen. Ähm, a működőképes struktúrákat illetően. Természetesen a jogi és a financiális keretek is nagyon fontosak. Nagyon fontos számunkra, hogy a munkahelyen folyott folyó képzések, a támogatások feltételei között elég nagyok az eltérések. Ezeket ki kell egyenlíteni, mert különben azok, akik nagy támogatásokat kapnak, nem tudnak részt venni. Tehát akkor nem lenne értelme a partnerségnek. A politikai támogatás nyilván mindenkinek nagyon fontos, számunkra kiderült az, hogy a bizottsággal mindig nagyon jó eszmecseréket folytattunk, és számunkra nagyon jól működött mindig a parlamenttel való egyeztetés. Schröter asszony, a kollégájuk mindig nagyon nagy segítségünkre volt, hogy részt vessünk ezekben a vitákban. Végül lenne egy javaslatom. Az ötös cikkre hivatkozni. Jó lenne, ha nem csak a szövegezésben vennének részt a parlament részéről, hanem a végrehajtásban is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you uh, very much. Köszönöm szépen. Most pedig a regió, a regionális főbizottság részéről kérném meg az illetékest, hogy hozzászóljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma, és köszönetet szeretnék mondani önöknek, hogy ezt a vitát megszervezték. Természetesen mindenkit nagyon érdekel, hogy mi fog történni az új programozási időszakban, bár még nem kezdtünk bele, de azt hiszem, minnyáján arra koncentrálunk, hogy hogyan fog zajlani a következő időszak. Hallották, és látták is, hogy nagyon proaktív hozzá állást alkalmaztunk, a szabályzó kereteket és az MFF-et kellett először tisztáznunk, de tudják, hogy informális dialógust kezdtünk a tagállamokkal már fél évvel ezelőtt, és belső közleményeket, belső útmutatásokat dolgoztunk ki a tagállamok, dolgoztuk ki a tagállamok számára. Hogy mi kell, hogy legyen az alap ö, perspektíva. Aztán azok a prioritások, amiket kijelöltünk, nagyon fontosak, mert a fő alapelveket veszik figyelembe. Először is természetesen nagyon fontos az Európa 2000-es stratégia. Teljes mértékben alkalmazzuk az Európa 2020-as stratégiát, aztán az országajánlások is nagyon relevánsák voltak. Aztán megpróbáljuk figyelembe venni az egyes tagállamokban tapasztaltakat, és hogy vannak-e új kihívások. Ezen kívül <clears throat> megpróbáljuk figyelembe venni azt, hogy a múlt hibáim mik voltak, hogy ezeket ne ö, ismételjük meg. És végül nagyon fontos, hogy az új beavatkozási logika, amiről már hallottam, hogy mindenki alkalmazza, az ex ante kondicionalitással kapcsolatban mindenki megpróbált erre fizetni, de, figyelni, de természetesen az eredmények nagyon fontosak. Több mint 400 milliárd eurónyi beruházásról beszélünk itt, az integrált megközelítésben, és természetesen minden egyes alapnak megvan a saját feladata. Ahogy azt már hallottuk, különböző fejlemények történt, lehetnek, de ennek ellenére a partnerség egyezmény az összes alapot lefedi, és nem szabad elfelejtenünk, hogy például az integrált tengerhajózási politika, vidékfejlesztés mind-mind ide tartoznak. És persze nagyon fontos számunkra, hogy megfelelően jó előkészítése folyanak ezek a munkák. Már mondtam, hogy 2012-ben kezdett a munkánk, kezdődött a munkánk, és most már a, ott tartunk, hogy a tagállamok benyújtják az operációs programjaikat, hogy azokat mi jóvá hagyhassuk. őszinte leszek, sokkal lassúbb volt a folyamat, mint számoltunk vele. Március közepén tartunk, és decemberben írtuk ki, és még csak 12 partnerségi javaslatot kaptunk. Hát nem tudom, április 22 a határidő, és még 16 ország nem adta be a terveit. Úgyhogy csak ennyit tudok mondani, hogy siessenek, mert a bizottság részéről nagyon sok párbeszédet folytatunk, iránymutatást adtunk, mindig szívesen válaszolunk a kérdésekre, de még csak 12 elkészült tervet kaptunk. Azt hiszem, hogy több mint 107 programot kell összességében jóvá hagynunk majd. Egyébként, hagyd mondjam el, hogy a tagállamok és régiók, bár megértjük, hogy szükség van arra, hogy először előkészítő intézkedéseket fogadjanak el, ennek ellenére, ahogy a biztosunk mondta, ami a legfontosabb, az a minőség. Így aztán minden egyes programot figyelmesen kell elemeznünk, következetesnek kell lennünk, és természetesen tárgyalnunk kell a tagállami hatóságokkal. A partnerségi egyezményeket, a programokat és a projekteket illetően is. Aztán van néhány olyan kihívás, ami sok területen jelentkezik. Hogy emlékeztessek mindenkit arra, hogy biztosítanunk kell azt, hogy az alapokat valóban ott költik el, ahol azok hatást gyakorolhatnak. Vannak tematikus célkitűzések, vannak fő prioritások, digitális napirend, KKV-k, a szociális alapok 23,1%-os minimális részesedése, de azt látjuk, hogy néhány helyen mindenképpen ki kell terjeszteni az alapokat. A komplementaritásnak a kérdése, ez már felmerült, és mi támogatjuk ezt, és mindent meg is teszünk ennek érdekében, természetesen koordináljuk a többi főigazgatósággal a tevékenységünket, de azért nemzeti, regionális szinten kell a munka nehezét elvégezni. The complementarity and coordination at the member state and regional level becomes also a regionális és helyi szintek bevonása nagyon fontos, sokszor esett már erről szó. Ezt biztosítanunk kell, mert az egyensúly az urbánus és a vidéki területek között nagyon fontos. Aztán második dolog az eredményorientáltság. Természetesen a partnerség az csak keretet teremt, de ami a programokat illeti, nagyon fontos, hogy az eredmény legyen a diktáló. És ez az új keret, ez sokkal szigorúbb, tehát egyértelművé kell tennünk, hogy a célkitűzések mérthetőek legyenek, és kvantitatívak az új időszakban. Együttműködtünk a szakértőkkel, és szakértelmi segítséget is adunk, de ö, komolyan kell venni ezt. Aztán az ex ante feltétel rendszer arra vonatkozik, hogy az eredmény elvárás igen erős és nehezen teljesítő, nehezen teljesíthető. Úgyhogy nagyon komoly akadályokat kell leküzdenünk a partnerségi megállapodásokban. Meg kell vizsgálni, hogy az ex ante előzetes feltételek teljesülnek-e, avagy sem. És intézkedési terv kell, amennyiben nem. Az operatív programokban pedig azt kell látnunk, hogy az előzetes feltételek teljesülése mennyiben lehet akadály, illetve elvágólagos előfeltétele a források igénybevételének. Én úgy gondolom, hogy bizonyos esetekben ne is finanszírozzunk, hogyha nem teljesült az előfeltétel, amit előír a rendelet. Tehát ez ismét a tagállamokra tartozik. Elhangzott itt az intelligens specializáció, szakosodás. Tehát értékeléseket, peer review-kat, minden lehetséges lépést megteszünk, mindent elkövetünk, de itt nyilvánvalóan projekt gazda szemlélet, illetve politikai akarat is kell. Minden résztvevőnek egyet kell értenie, például az intelligens szakosodással. És ehhez párbeszéd kell a tagállamokon és a régiókon múlik, hogy ez megtörténjék. Ehhez hasonló a közlekedési terület, nem lehet arra számítani, hogy az előző időszakból majd egyszerűen csak áthozzuk a projekteket. De nem is ez a szándék. A közlekedési infrastruktúra esetében van egy átfogó masterterv, aminek megvannak a prioritása, és ezeket töltjük ki konkrét projektekkel. Említettem az előzetes feltételeket, az egészségügyi, oktatási szempontokat, administratív kapacitás a következő, továbbra is probléma. Az állásfoglalásunkban szerepel, hogy 6 vagy 7 tagállamban ez különleges kiemelt prioritás. Az administratív kapacitásokat erősíteni, fokozni kell. A tagállamokkal szorosabbra vonjuk az együttműködés szálait. Egyes tagállamokban ez olyan szinten prioritás, hogy kompetencia központot hoztunk létre adminisztratív fejlesztési célra, és az illetékes főigazgatóság is segítséget nyújt ehhez minden érdeklődő számára. Mindenki számára, aki szeretné leküzdeni ezeket a kihívásokat. Aztán a partnerség területén tudjuk, hogy eltérő a helyzet különböző területek között. Sokszor párbeszédben sikerül előrelépni az érintettekkel, a magatartási kódexet elfogadtuk, úgyhogy jó alap van a tovább lépésre. Nem a bizottság fogja a munkát elvégezni a 28 tagállam, illetve az érintettek helyett, hanem mi javítjuk az éves szintű párbeszédet, és azt kérjük, hogy az irányítóhatóságok, illetve velünk tárgyalók kapcsolatban lévők közös átfogó támogatást élvező állásponttal tárgyaljanak velünk. És természetesen mindig szívesen veszük a különböző véleményeket, az egyes szervezetek észrevételeit. De alapvetően egy tagállami felelősség, hogy ez megvalósuljon. Végül annyit szerettem volna elmondani. A maximális programstruktúra hatékonyságot biztosítanunk kell, vannak olyan országok, ahol regionálisabbak, másutt országos szintűbbek a programok. Nincs általános recept, minden tagállam struktúrái eltérnek egymástól. És más a háttér, amelyben meg kell valósítani a fejlesztéseket. Jó párbeszédre van szükség ahhoz, hogy közös álláspontok fogalmazódjanak meg szintén nagyon fontos, hogy hatékony irányítás és ellenőrzési rendszerek működjenek, illetve színvonalasan használják fel a forrásokat. A regionális forrásoknál és az előzetes feltételeknél pedig szükség van arra, hogy egyfajta nemzeti szintű koordináció működjön. Ezzel szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy beszámolhattam önöknek a helyzetről a mai napon, és mindenkinek gyümölcsöző sikerekben gazdag évet kívánok. Köszönöm szépen. Elnök? A vitára maradt mint egy 7 percünk, Ján Albrist. Köszönöm szépen. Az első kérdés, amelyet feltehetünk társjogalkotóként a következő. A társjogalkotónak mi a szándéka, és mi a valóság? Van néhány észrevétel, nem túl hosszan. A szakértőket és a bizottságot is kérdezem a következőt kérdésé fordítva. A partnerségi megállapodás sorsa hogyan alakul? Mi azt javasoltuk kezdetben, hogy az első partnerségi megállapodás színekva non legyen, kondíció színekva non legyen. Nemleges választ kaptunk, azt mondták, hogy ez az első fejezete csak a csomagnak. És az egész csomagot jóvá kell majd hagyni. A kérdésem a szakértőkhöz, hogy látják az operatív programok alakulását és a megállapodásokat. Illetve a bizottságtól kérdezem, hogy a partnerségi megállapodást jóvá kell hagyni az operatív programokhoz? Avagy mindez nyitva hagyható az utolsó percig, és minden egy nagy játékcsomag része a struktúrás program szempontjából, ez fontos. Jevgenyi Kildovnak adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Folytatva az iménti gondolatmenetet, egyetértek az elhangzottakkal. A bizottsági javaslatot is osztom, illetve az álláspontot magaménak vallom, hogy itt a minőség, illetve gyorsaság a lényeg, de ami a dolgok jelenlegi állását illeti, én azt ajánlanám, a bizottság figyelmét arra hívnám fel, hogy a minőség, illetve a gyorsaság az egymással párhuzamosan valósuljon meg, és ez a bürokrácia leépítését jelenti. Az idő rövidségére tekintettel rákérdeznék, hogy vannak-e helyes gyakorlatok a tervezés korai szakaszában. Egyes tagállamok helyzetét hogyan tudják tanulságá alakítani. A fiatalok munkanélkülisége az egyik kiemelt probléma aztán az adminisztratív kapacitás, illetve a résztvevők bevonása. Ivás Kodmenis a Popens úrhoz egy rövid kérdést szeretnék intézni. Megvannak az adatok. Március 18-án 30% maradt még lehívandó forrás. 69% áll jóváhagyás alatt, és 30% még a levegőben lóg. Különböző problémák keveréke okozhatja -e ezt ön szerint? Új programok, meglévő programok, a végrehajtás, ön hogyan látja ezt a problémakört? Administratív kapacitás hiányzik-e? Úgy tűnik, hogy súlyos fennakadások vannak, amelyek mind a két oldalon jelentkeznek. A 2006-os, illetve időszakban. A bizottság erősnek igyekezett mutatkozni, de aztán végül mégsem lett. Halasztottak, N plusz 3, 2011-ig kicsúszott, lát-e hasonló problémát? Minden program végrehajtásra vár és ott vannak az új programok közben. Nem tudom, hogy az egyes tagállamok hogyan rendezik a helyzetet, de a bizottságtól örömmel hallanék egy állásfoglalást Eh, Schröter asszony. Äh, ähm, a kérdésem a szakértőkhez szólna. Nekem néhány dolog hiányzik az előadásukból, és nyilvánvalóan azért, mert rövid idejük volt, és nem értek rá. Például Hollandiát illetően. A partnerek nyilatkozataival mit tettek. Tehát az ötös cikk értelmében a partnerek tettek egy állásfoglalást, hogyan juttatták el ezt, hogyan karolták fel az egyezménybe másodszorban. A lengyel szakértő Marek Kozákhoz intézem a kérdésemet. Szeretném tudni, hogy a partnerségi egyezményben Lengyelországban hogyan jelent meg a gender mainstreaming, és ez hogyan egyeztethető össze az operációs programokkal, és hogyan vontak be a környezetvédelmi partnereket. Bulgária a bolgár szakértő asszonyhoz intézném a kérdésemet. Ön a diákon azt tüntette fel, hogy szociális és környezetvédelmi partnerek. Számomra ez nem nyilvánvaló. Ide tartoznak a nemek nem diszkriminációjáért felelős partnerek is? Ezek a szociális partnerek, vagy kik? Aztán, ha azt látom, hogy 2007-2013-ra kapott pénzeknek csak a felét költötték el, mi, mi fog történni a jövőben? Ez a régi pénzek elköltésével fog kezdődni, és az aktuális pénzeket sokkal később költik el, három évvel később, vagy, vagy, vagy, vagy összefolynak? Hogy lesz ez? Köszönöm. Lezárom a hozzászólók listáját. Arra azt kérdezem a szakértőktől, hogy ha szeretnének hozzászólni, akkor tegyék meg, de lehetőleg rövidebben először Kozák úr következik. Köszönöm szépen. Néhány szót szeretnék Olbricht úr felvetéseire válaszolni. érdemes befejezni a partnerségi megállapodást, mielőtt az operatív programokat elkezdjük. Véleményem szerint ez növeli a minőséget, ez egészen biztos. Vannak olyan esetek, persze, ahol az adott helyzettel kell együtt élnünk, és akkor ez van. Ami Schroeder asszony kérdését illeti, az esélyegyenlőséggel kapcsolatban. Ez rész, ezt részletesen tartalmazza a dokumentum, mindenki ismeri és alkalmazza ezeket a szabályokat. Azt hiszem, hogy ez nem okoz problémát az operatív programok megvalósítása során. De az operatív programok maguk még nincsenek teljesen készen, ezt meg kell mondanom, de általánosságban ez alapvetőnek tartjuk. Ami a környezetvédelem kérdését illeti, ez néha vita kérdése, hogy mennyi pénzt kell erre költeni. Véleményem szerint azonban szinte mindenki egyetért azzal, hogy több pénzt kell költenünk erre az éghajlatváltozása miatt, az igény miatt, hogy zöldebbé tegyük a gazdaságot, hogy a éghajlatváltozás miatti katasztrófák kockázatát csökkentsük. Köszönöm szépen. Vandenberg úr következik. Köszönöm szépen. Schröder úr kérdésére válaszolva. 2010-ben kidolgoztunk egy úgynevezett pozíció papert, position papert, az eljárással kapcsolatban. másfél évvel, kapcsolat, másfél évvel később megkaptuk a bizottság véleményét erről, de minden esetre ez a position paper iránymutatást jelentett a különböző hatóságok számára, hogy hogyan járjanak el a partnerségi megállapodás és az operatív programok elkészítése tekintetében. Felhívtuk a figyelmet a városi dimenzióra 2010-ben hoztunk olyan döntéseket, amelyeket megtalálunk a partnerségi megállapodásban. Köszönöm, mondja az elnök. Az utolsó kérdés a többi partner számára. Milyen partnerekről van szó, különösen a diszkrimináció tilalma tekintetében van egy bizottságunk és egy minisztérium ö, vesz részt a ö, munkacsoportban, az illetékes munkacsoportokban. Említettem, hogy ezekben a munkacsoportokban mintegy százan vesznek részt, és mindenféle szakterületet lefednek. Minden érdekelt helyet kap ezekben a munkacsoportokban ami a párhuzamosan futó rendszerek életi természetesen vannak ilyen rendszerek ebben az időszakban és a következő időszakban is. És az adminisztratív kapacitásra vonatkozó kérdést illetően igyekszünk biztosítani az adminisztratív kapacitást, tehát megtartani a meglévőt, sőt fejleszteni, és biztosítani, hogy a kötelezettségvállalásokat megtartsuk erre az időszakra és a következő időszakra is. Ez nehéz, de megküzdünk vele, és az adott feltételek szerint dolgozunk. Köszönöm, mondja az elnök. A szakértők közül szeretne még valaki hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Akkor nagyon köszönöm. Elnézést, de a főigazgatónak is szót kell adnom. Az elképzelés az volt, hogy a lehető legközelebb kell állniuk ezeknek a partnerségi megállapodásoknak egymáshoz. Nem tudom, hogy ez így van-e, de ön majd elmagyarázza. Ezek stratégiai dokumentumok, mondja a főigazgató, amelyek mind az öt alapra kiterjednek. Tehát sok mindent ta, ö, tartalmazhatnak, és sok mindent tartalmazniuk is kell a partnerségi megállapodásoknak, de ha megnézzük, hogy ez a valóságban hogy fog megvalósulni, akkor az operatív programokat, vagy az egyes alapokkal összefüggő dokumentációt kell megvizsgálni, de mindezek természetesen összefüggnek, és vannak olyan területek, amelyekről hallottunk is, ahol amelyeknek, amelyekkel kapcsolatban az, az eredményeknek szerepelniük kell a partnerségi megállapodásoknak, megállapodásban, de egy megfelelő csomagra van szükség, tehát különböző konkrét programokkal és intézkedésekkel kell alátámasztani ezeknek a céloknak a végrehajtását. Egyes tagállamok beadták nekünk mind a partners, partnerségi megállapodást és mind a partnerségi programokat, és együtt megnéztük, hiszen együtt jobban ö, ö, elemezni tudjuk, meg tudjuk vizsgálni, hogy valóban elérhetőek-e a partnerségi megállapodásban felsorolt célok. Természetesen tudjuk, hogy egyes esetekben a programok később készülnek el, ami az új, a munkaterheléssel való megküzdést, illetve az új az időszakra vonatkozóan, ez hatalmas munka mindenki számára, a mi számunkra is, és folyamatosan frissítjük az anyagokat, együtt működünk a partnerekkel, a végrehajtási iránymutatást is folyamatosan napra készen tartjuk, a feltételességeket, és hogy ezt hogyan tudjuk alkalmazni, hiszen ezek új eszközök, új tényezők, amelyeket alkalmaznunk kell, megtesszük, ami tőlünk telik, még mindig mosolyt láthatnak az arcunkon, és év végén azt fogom elmondani önöknek, hogy minden rendben ment. Itt ezen a fórumon köszönöm szépen, mondja az elnök. Tudom, hogy önök közül egyesek személyesen is részt vesznek el dokumentumok kidolgozásában, mások pedig ellenőrzik ezt, tehát aktívan részt vesznek ebben az időszakban és a következő időszakokban is, úgyhogy nagyon szépen megköszönöm, hogy a meglátásaikat megosztották velünk. Most a 9-es napi rendi pontot lezárom, és szavazás következik. Mielőtt a szavazásra rátérünk, szeretném, hogyha lepróbálnánk a gépeket. So could we, dear colleagues, we would like to, uh... Kedves kollégák, Szeretném megnyitni a szavazást csak azért, hogy megnézzük, leellenőrizzük a gépeket, hogy jól működnek-e, utána pedig lesz egy rövid vita. We are testing the machines and cards because we don't do the roll call. Kérem készítsék elő a kártyájukat. Uh, dear colleagues, this is a roll call. You might remember. Kedves kollégák, Név szerinti szavazás lesz. Tudjuk, hogy plenárison döntés született, hogy minden szakbizottsági szintű szavazás név szerinti szavazás lesz, ezért most megnyitom a szavazást, hogy leellenőrizzük tehát, hogy működnek-e a kártyák. not all the cards are sort of they are put but they are not used. Tehát csak tegyék be, de ne használják. Don't forget I'm like Big Brother. I see that you... Ne felejtsék el, hogy én vagyok a Big Brother, mindenkit látok, aki nem szavaz. 37 kártya van, és 36-an dugták be a kártyájukat. Tessék? Már szavazott? Nem. i would like to rosa estars eh, Ferragulis here so i will give her the floor in a second but before she Mindjárt megadom a szót Rózának, de szeretnék erről a folyamatról beszámolni ezzel a rendeletről kapcsolatban jan januárban kaptuk a felkérést, tehát nem olyan régen, utána egy trialógusra került sor, február 26-án általános politikai megállapodásra jutottunk, majd pedig egy írásos eljárás keretében véglegesítettük a szöveget a tárgyaló csoport tagjaival és végül megállapodtunk egy csomagban a trialógus során. A korepertől megkaptam a hivatalos levelet. Március 12-én, ahol e- egyetértettek az eredményekkel, ezt a levelet továbbítottam önöknek, valamint a véglegesített szöveget, a rendelet végleges szövegét az Európai Unió szolidaritási alapjával kapcsolatban. Ma tehát a tárgyalások eredményét a szavazással szeretnénk megerősíteni, és áprilisban kerül a plenáris ülés elé ez a szöveg a második plenáris elé. Tehát ennyit az eljárásról. Most pedig megadom a szót Rózának és emlékeztetném önöket arra, talán emlékeznek a korábbi ö, bizottság munkájáról. Öt elnök próbálta keresztülvinni ezt a rendeletet, akkor nem sikerült, úgyhogy hatalmas sikere Rózának és az árnyék előadóknak, akik nagyon kooperatívak voltak. Úgyhogy hadd mondjam el, hogy ez valóban hatalmas siker, a szolidaritási alap módosításán soha nem hittem el, hogy ezt egy nap sikerül megcsinálni, úgyhogy nagyon büszke, büszke vagyok a bizottságra. Rozája a szó. Köszönöm szépen, röviden. Köszönetet szeretnék mondani minden kollégámnak, a szocialistáktól, a GUE-tól, a zöldettől, és természetesen Viktóriának, a bizottságtól, Danut Hübnernek, az elnökünknek és a tanácsnak is, hogy eljutatták a kérelmeket, megkaptuk a technikai segítségeket, és a, leg, a perifériális régiók esetében is segítségünkre voltak. Úgyhogy köszönöm szépen, elnök! Persze nyugtával dicsérd a napot, de még nem szavaztunk. Ennek ellenére ne felejtsük el, hogy név szerinti szavazás. Mindenki tudni fogja ki, hogy szavazott. Megnyitom a szavazást. Aj. Yeah, just somebody left the card probably. Okay, we close the vote. Lezárom a szavazást. Unanimous, yeah. És egyöntetű a szavazás. Okay. So, congratulations and we can move to... Gratulálok, 11-es napi rendi pont. Itt is több mindent el kell fogadnunk. Ez pedig a Költségvetési Bizottsághoz intézett tervezetről szól a Regionális Fejlesztési Bizottságnak a háromoldalú egyeztetésre szóló mandátum a prioritásairól. Ez egy nagyon speciális eljárás a választási év miatt, és néhány hónapig nem is leszünk itt, úgyhogy a költségvetési koordinátoroknak júliusban rá kell bólintaniuk a mandátumra, ami azt jelenti, hogy Ma kell döntenünk a levél elfogadásával. Elkészült a levéltervezet, mindenkit megkértünk, hogy tegyenek megjegyzéseket, csak az ICR tett, a konzervatívok, és javasoltak egy módosítót, ha jól tudom, már benne van a módosító ebben a levélben. Én pedig egy szóbeli módosítót szeretnék a konzervatívok javaslatához tenni, hiszen az ő céljuk az, hogy a 2007-2013-as időszakra előirányzott pénzek mindegyikét maradéktalanul felhasználják, mert szerintem a konzervatívok megfogalmazása nem volt egyértelmű. Fordítsák meg a lapot a második oldalra, ott a második bekezdésben, a hatodik sor végén, az angol verzióban kezdődik, as well as the withdrawal of the remaining allocations for the programming period, the, the, utilizing the flexibility between priority access. Tehát én azt mondanám, hogy csak úgy, mint hogy tekintettel arra, hogy felhasználjuk a 2007-2013-as időszakra előirányzott pénzeket. Ha mindenki egyetért azzal, hogy átszövegezzük a konzervatívok módosítóját így, és elfogadják a levelet, akkor ki tudom küldeni a levelet. Olcsi, szeretnél valamit mondani?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 sorry, one more. I was trying to understand. Próbáltam megérteni, hogy miért van két határidő. Talán a kísérleti projektekről is szüksége lesz mindenkinek információra. Van két határidő, az egyik nekünk, parlamentnek június 5, és van a második parlamentnek, a következő parlamentnek is egy határidő, az pedig július 5-e. Hát ez nagyon szoros tekintve, hogy július elején ül össze a következő parlament, de mindent gyorsan kell előkészíteni. Tehát a titkárság beindítja a folyamatot. És ha valaki akar, benyújthat kísérleti projektet. Ezt akartam tisztázni. Ha senkinek nincs ellenvetése a levéllel kapcsolatban, akkor, ha jól értem, ezem aláírhatom és elküldhetem. A költségvetési főtitkárságnak. Jan, bárki? A 13-as napi rendi pont április 1-én lesz a következő ülésünk, és az utolsó ezzel. Hán biztos úr ellátogat ide hozzánk, lezárja a munkánkat. És tehát, hogy a perifériális régiókkal kapcsolatban lesz még javaslat. Nagyon frusztrál engem az, hogy a tanács ilyen lassan működik. És a januári módosítókat most kapjuk meg, most adjuk nekik oda, nem tudom, mi meg még semmit nem kaptunk. But, but I think that not all the institutions just stood up to the challenge. Uh... Ami a koordinátorok ülését illeti, nem lesz koordinátori ülés. Én azt hittem, hogy az elején megtettük, de majd az írásos eljárásba belekerül. És menjenek, menjenek, vége! We cancel, we already know. Yeah.